Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Martin úr jelentéséről szerdán szavazunk, a következő plenáris ülés pedig 9 órától 13 óráig tart, illetve 15 órától 24 óráig. Az ülés a napirend ki lett osztva, és az ülés az interneten is nyomon követhető. Köszönöm szépen!